Okay, colleagues, can I bring the meeting to... Tisztelt kollégák, kezdjük el az ülést. First of all, we have the adoption of the draft. Először is eh, a napirend tervezetet kell elfogadnunk, ha mindenki elégedett és boldog ezzel. A következő pontunk a július 9 és 10-i ülésünk jegyzőkönyvének elfogadása. Van-e kérdés vagy ellenvetés ezzel kapcsolatban? Ha nincs, akkor ezeket is jóvá hagyjuk. Rendben. A következő pontunk pedig a közbeszerzés. Egy vélemény, amelynek előadója Lichtenberger asszony. Éva, parancsolj, tiéd a szó. Yeah, thank you, Chairman. Um... Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen a figyelmet. Egy nagyon izgalmas és érdekfeszítő dokumentummal kezdjük az őszi ülésszak munkáját. Az odaítélési kritériumok, illetve a közbeszerzés új szabályozása a az önkormányzatok számára is minden bizonyal az egyik legfontosabb döntés, amelyet a közeljövőben meg kell hoznunk. Az előzetes munkák során, illetve a módosítók kidolgozása során arra törekedtem, hogy a kollégáktól érkezett módosítókat megvitassam a többi szakbizottsággal, illetve megpróbáljak egyeztetni velük, hogy megállapíthassuk azt, milyen munka folyik ott a többi szakbizottságban, illetve mit terveznek. Ami az alapelvet illeti, a javaslatom arra vonatkozott, hogy próbáljuk meg az új teljesítendő kritériumokat, amelyeket a gazdaság és a közlekedés a szállítás szempontjából teljesíteni kell. Próbáljuk meg a legalacsonyabb ajánlat elvét érvényesíteni, és ennek fényében az összes módosító számomra, az, amennyiben ebbe az irányba mutatnak, tehát vagy jobban próbálják definiálni az alkalmazandó kritériumokat, vagy amennyiben tükrözik ezt az alapállásunkat, akkor azok elfogadhatóak számomra. Köszönöm a kollégáknak a módosító indítványaikat. A módosítók jelentős része számomra elfogadható, azért mert kiegészítik, illetve pontosítják magát a szöveget. Ez azt jelenti, hogy Szeretnék majd talán Strasbourgban egyeztetni még a kollégákkal, hogy átfussuk a szavazólistát. Pusztán néhány olyan terület van, amelyen kompromisszumos indítványokat kell kidolgoznunk, mert ott egymást kiegészítik a módosítók, és nagyon kevés esetben van szükség arra, hogy összekössük a különböző módosítókat. Itt ugye vagy kiegészítésekről, vagy új módosítókról van szó, de azért eh, szeretném felkínálni a lehetőséget, hogy Strasbourgban még egyszer egyeztessünk, és eh, a részleteket is megvitathassuk. Ahogy ugye említettem, a legtöbb eh, módosítót elfogadhatónak tartom, azért, mert végeredményben kiegészítésekről van szó, illetve pontosítják eh, azon definíciókat, amelyeket én dolgoztam ki. Ami pedig az általános eh, kérdéseket illeti, megpróbáltam törölni a számomra túlzottan részletes definíciókat, mert úgy vélem, hogy bizonyos területeken, főleg a közbeszerzés területén nem elfogadható, hogy bizonyos területeket visszahelyezhetnénk a nemzeti hatáskörbe. Számomra nagyon fontos ez. Behatóan tanulmányoztam is, és megfontoltam a törlés lehetőségét olyan esetekben, amikor például a gazdasági jog vagy a büntető jog szempontjai érvényesülnek, és a különböző tagállamokban a szabályozások rendkívül eltérőek. És amely esetekben az európai szint egy egységes definíciót tudna kínálni, de valószínűleg ez különösebb hozzáadott értéket nem jelentene. Egy további probléma, amely a közlekedés terén foglalkoztat bennünket, és itt még mindig csak az általános kérdésekről beszélek, ez a, a különböző alvállalkozások megbízása, odaítélés, a szerződések odaítélése. És arra törekedtem, hogy itt egyensúlyt teremtsek a különböző megközelítések között, főleg a kis vállalatok, amelyek alvállalkozóként jelennek meg ebben a folyamatban, akik alvállalkozók a láncban, hogyha az egész projektnek az irányító menedzsmentjeit, most nem egy német példára hivatkozom, hogyha a projekt egésze egy adott döntést hoz, akkor ez pont hogyha ezek a vállalkozások például csődbe mennek, akkor nagyon sok esetben pont ezen a vállalkozók éveken keresztül várni kényszerülnek, de ugyanakkor azt is figyelembe kell vennünk, hogy a szabályozásnak a közférát is védenie kell. Ha egy másik szélsőséges esetre hivatkoznék, hogyha előzetes kifizetésre kerülne sor, és csak a menedzsment marad fenn, viszont semmilyen teljesítményt nem nyújt már, nos, egyensúlyt kell találnunk itt is, és valóban a gyakorlatban nagyon nehéz ezt az egyensúlyt megteremtenünk. Figyelembe kell vennünk nyilván a nyilvános a közérdeket is, a szolgáltatás nyújtását szavatolni kell, ugyanakkor az alvállalkozók érdekeltségeit is szem előtt kell tartanunk, amikor végrehajtjuk ezt a szabályozást. Rendkívül eltérőek a feltételek, illetve a szabályok nemzeti szinten is, és nagyon eltérnek a különböző gyakorlatok is a tagállamokban. Elmondhatom tehát, hogy a módosítóknál a közbeszerzéseknél a legtöbb módosítót el tudom fogadni, és remélem, hogy a tanácskozásaink során sikerül gyorsan haladnunk. Azt mondhatom még, hogy az illetékes bizottság egy kicsit később fogja a döntését meghozni, tehát az egész folyamat némileg lelassul. Ezt ebben már megállapodtunk, de azért megpróbálom önöket is tájékoztatni a fejleményekről a többi bizottságban is. Egyelőre köszönöm szépen a figyelmüket, és várom a véleményüket. Thank you, Mrs. Lichtenberger. I've got... Köszönöm szépen, Lichtenberger asszony. Van itt két árnyékjelentéstevő. Kuhn úr, a néppártot fogja képviselni, ugye? Köszönöm szépen, elnök úr. Én ma Macsinkjevics kollégát képviselem, az ő nevében szólnék, és szeretnék Lichtenberger asszonynak köszönetet mondani az együttműködéséért. És valóban a következő ülésre Brüsszelben, vagyis Strasbourgban mindenképpen sort kell kerítenünk, hogy a különböző módosítókat átfussuk. Nem szabad, hogy ebben az irányelvben túl sok legyen a nemzeti sajátosság. Az ön megjegyzése, Lichtenberger asszony, hogy a közbeszerzési jogot abban az esetben, hogyha a különböző tagállam nemzeti szabályai azt túlzott mértékben meghatározzák, az gyakorlatilag azt jelenteni, hogy visszakerülne ez a nemzeti hatáskörbe. Az elvi kérdésekről azonban mindenképpen meg kell állapodnunk és pont az infrastruktúra terén, amikor az állam, vagy az önkormányzatok, vagy a tartományok eszközölik a beruházásokat, nagyon fontos, hogy a költségvetési irányítás területén egyensúlyt kell teremteni, nem csak a magán kézben, hanem a közféra által végrehajtott beruházásoknál is egyensúlyt kell a kettő között teremteni. Hiszen ugye javításokra kell sort keríteni, figyelembe kell venni az infrastruktúra életciklusát is, vagy fel kell függeszteni beruházásokat, és ami a vállalkozások részvételének kritériumait illeti, amikor kiírnak egy ilyen pályázatot, ezt természetesen egyértelműen kell definiálni, és a mi feladatunk pontosan ez. Hiszen amikor dömping ajánlatokról van szó, vagy minimál bérekről, a legalacsonyabb a legolcsóbb ajánlat, ugye figyelembe kell venni, hogy ez a későbbiekben milyen további költségeket von maga után hiszen elképzelhető, hogy a tartományok, a települések vagy a régiók olyan helyzetbe kerülnek, hogy noha 30 évben határozták meg az infrastruktúra életciklusát, 10 év elteltével már óriási költségeket kell, hogy magukra vállaljanak a különböző javítási munkálatok miatt, vagy karbantartások miatt. Ami pedig a kírások volumenét illeti, erről is el kell gondolkodnunk, meg kell fontolnunk azt, hogy milyen horderejű beruházásoknál kellene egy versenyt kiírni, egy versenypályázatot kiírni, vagy mikor van szükség egy regionális, nemzeti szintű, vagy EU szintű pályázatra. Hogyha ezt a keretet meghatároztuk, akkor azt hiszem, hogy megteremtettük a kellő feltételeket ahhoz, hogy végre tiszta vizet öntsünk a pohárba itt az Európai Unióban, hogy a rendszer megfelelőképpen működjön. Köszönöm. Mrs. Meissner. Köszönöm szépen, Meissner I'm waiting for Mrs. Ayala Sender. Várom Ayala Sendert asszony, Igen, pontosan azért gondoltam, hogy akkor most miért kapom ezt a kiváltságot. Nos, valóban arról van szó, hogy a közbeszerzés a belső piac szempontjából rendkívül fontos, különböző szakbizottságok illetékesek ebben a témában, és meg kell néznünk a korábbi tapasztalatok alapján, hogy hol tudunk nagyobb harmonizációt végrehajtani, hol tudunk jobb feltételeket teremteni a KKV-k számára, illetve hol tudunk jobb egyensúlyt teremteni, ahogyan azt az előadó is elmondta, hol lehetne bizonyos dolgokat törölni, vagy egyszerűsíteni. Mindig erre törekszünk, mindig ez a szándékunk, mindig azt akarjuk, hogy a közbeszerzési pályázatoknál ne legyenek a feltételek túl bonyolultak, és nehogy azzal vádolják az Európai Uniót, hogy többet szabályozott a szükségesnél, vagy éppen nem a megfelelő helyeken hajtotta végre ezt a szabályozást. Ezt tehát nagyon helyén valónak tartom, és azt mondhatom, hogy általánosságban véve ezzel a dosszéval egyetértek. Általában, így nagy vonalakban egyetértek az egészen. Jónak tartom azt is, hogy Strasbourgban még találkozzunk a módosítók megvitatása céljából, és egyértelműnek tartom azt is, hogy mindannyiunk nyilván egyeztetni fog, nyilván egyeztetni fogunk az illetékes bizottságokban a különböző kollégákkal, bizonyos konkrét kérdésekben. Én is figyelembe vettem az IMCO álláspontját, hiszen nagyobb tapasztalatot tudhatnak magukénak már, tehát meg kell néznünk, hogy mi az, ami kivitelezhető. Az én módosítóim mind a speciális részre, a második véleményre vonatkoznak, ahol a, közlekedés, a közlekedési ágazat is szóba jön, erre ugye már Kun úr is utalt, nem lehetséges az, hogy ugye túl sok időt vesz igénybe egy infrastruktúrális projekt, meg kell határozni négy évben a maximális időtartamot, én ezt hat évre bővítettem. Mindannyian tudják, hogy bizonyos nagy vállalatok, közlekedési vállalatok azt akarják, hogy korlátlan legyen ez az időtartam, ugyanakkor mi ezt nem tartjuk helyesnek, sőt veszélyesnek tartjuk, és a bizottsági javaslatban is vannak kivételek. Tudjuk azt, hogy az infrastruktúrális projektek gyakran nagyon hosszú időt vesznek igénybe, de jó példának tartom mondjuk a hat évet. Aztán ugye a projektek utólagos költségei kapcsán azt javasolták, hogy ha 5%-ot meghalad, meghaladnak ezek a költségek, akkor egy újabb pályázatot kellene kiírni. Ezt túl soknak tartom. 15%-ot javaslunk ehelyett, és aztán például a dokumentációval kapcsolatos kötelezettségek, hogyha belső tanácskozásokra kerül sor, akkor ezt nem kell dokumentálni, hiszen vannak dolgok, amiket nem feltétlenül kell rögzíteni, ezt mondhatnánk, hogy akár a magánszférába is tartozik. Ami a vasút képviselőit illeti, ők azt állították, hogy versenyhátrányba kerülnek, hogyha az egész irányelvet követniük kell szemben a magán vasútakkal, amelyekre ez a kötelezettség nem vonatkozna. Tehát azt hiszem, hogy egyetértek a lényegi kérdésekben, és majd Strasbourgban egyeztetünk. Köszönöm szépen, Debáke úr. Remélem a liberálisok nem érzik azt, hogy gond van, hogy ha, hogyha két liberális egymás után beszélhet, tessék, de bár... Köszönöm, elnézést, elnök úr. Sajnálom, hogy a liberálisok ennyire aktívak ezzel kapcsolatban. Jó magam is szerzője vagyok egy módosítónak. Egy mentesítés, vagy egy kivétel esetében vannak bizonyos állami tulajdonú cégek, amelyek, amelyek ilyen kivételt vagy mentességet érveznek. Ez egy elég problematikus kérdés, nehéz problémát vet fel, mert egyrészt nagyon sok még mindig az olyan állami cég, amely a liberalizált piacon még mindig igen aktív, és valóban lehet amellett érvelni, hogy verseny okokból kapjanak mentesítést, a, vagy kapjanak mentességet az ilyen közbeszerzési eljárások alól. De hát ettől ők még állami cégek, tehát egyrészt ugye vannak az állami cégek, másrészt pedig azt mondjuk, hogy azt mondjuk, hogy verseny jogi megfontolások miatt meg kell szabadulni a közbeszerzéstől. Nagyon nehéz ezt az ellentétet feloldani. Nagyon fontosnak tartom, hogy legyen liberalizált piac. Bizonyos piacokon egyébként ez, a, ez igaz, más piacok esetében ez nem igaz, tehát nem lehet egy általános mentességet adni az állami vállalatoknak, azt hiszem ez túl messze megy, mindenképpen meg kéne ezt vitatni, és talán ez a egyik leglényegesebb kérdése ennek a témának. Aztán meg kell még beszélni a részvényesek kérdését. Lehet, hogy az a megoldás egyébként, hogy ott, ahol kisebbségi részvényes az állam, ott nem érvényes ez a, ez a mentesség, ez a kivétel. Van, mondom erről egy módosítom, de mindenképpen meg ezt majd beszélni itt a szakbizottság ülése. Elnök, köszönöm. Ajánl a szender asszony. Megvártuk, most önjön. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Problematikus volt az ideérkezés. Megköszönöm Lichtenberger asszony javaslatát. Nos, egyetértünk azzal, hogy egyszerűsíteni kell, és ez persze nem azt jelenti, hogy megengedőbbek leszünk, vagy engedünk a szabályokból. Nos, úgy értem, hogy az államosítás kérdését javasolja Lichtenberger asszony, ezt mi nem támogatjuk. Nos, az európai piac ez a leglényegesebb kérdés, tehát ezt nem tudjuk támogatni. a határon átnyúló tevékenységnek nagyon fontosnak tartom, illetve azt, hogy legyenek európai, szín, európai szabályaink, európai kereteink. És ha meg lesz az európai szint, az európai keret, az azt, jelent, azt is jelenti, hogy meg, meg tudjuk azt valósítani, amire önt is, amit ön is említett, tehát hogy harmadik országokkal szemben ez egyfajta védelmet jelent, Ugye a harmadik országok egyrészt bezárják a saját piacaikat számunkra, másrésztről pedig vannak olyanok is, akik szeretnének részt venni az európai piacon. Tehát alapvető fontosságú az, hogy megtartsuk ezt az európai szintet, nem csak szociális dömping szempontjából fontos ez, tehát hogy ezt elkerüljük, hanem hogy a társadalomnak egyfajta védelmet adjunk, megtartsuk a, és fölállítsuk a normákat, tehát szociális normákra van szükség. És arra is oda kell figyelni nagyon, hogy bizonyos szolgáltatások esetén, például a postai szolgáltatásoknál megmaradjanak a normák, a szabványok, és fontos, hogy az olyan, az olyan szolgáltatásoknál, vagy olyan szektorokban, alapvetően állami ö, szektorok ö, mégis legyen szerepe, legyen beleszólása, legyen lehetősége a magánvállalatoknak. Tehát az átláthatóság szempontjából fontos az, hogy hogyan kezeljük az állam és a magáncégeket. Köszönöm. Elnök Grossúr és Zaribi ura következők. Nagyon röviden arra akartam reagálni, amit a Baker kollega az imént említett. Úgy vélem, hogy ez a téma valóban rendkívül fontos, ugyanakkor érdekes is. Itt a bizottságban tavaly már beszéltünk a kölcsönösség híres elvéről, ezt javasoltuk akkor, vagyis azt, hogyha én a saját piacomat védem, akkor eh, nem versenyezhetek eh, más külföldi piacokon ugyanezen eh, állami pénzekkel és azt a, javaslat, azt a dokumentumot javasolt annak idején a bizottság, amely alapján az derül ki, hogy tudjuk, tudnunk kell azt, hogy mit is akarunk. Ha tényleg méltányos versenyt akarunk, akkor a kölcsönösség, mint átmeneti megoldás számomra ezen méltányos verseny részét képezi. Tehát örülnék annak, hogyha mi is utalnánk arra, amit annak idején tettünk ezzel a dokumentummal. Köszönöm, Zaribi úr. Monsieur le Président, merci. Köszönöm, elnök úr. Először is Éva Lichtenbergernek köszöntet mondok a nyitottságért, és azért is, hogy kialakított egy álláspontot, amelynek alapján Strasbourgban megvitathatjuk a módosításokat. Az 52-es módosításra szeretném felhívni a figyelmet, figyelembe véve a válságot, hiszen ez a helyi választott képviselők feladatát veszélyezteti. A választott képviselők költségvetési szempontból a költségek csökkentése szempontjából igen okosan kell, hogy eljárjanak hogyha nem reagálunk, akkor helyi szinten itt problémák lehetnek. A 8-as cikke a francia törvénykezésnek arra vonatkozóan, ami a tenderkírásokat illeti a közbeszerzéseket, és ugyanúgy a 9-es cikk utal arra, hogy nem alkothatnak csoportot azok, akik a közbeszerzésben részt akarnak venni. Hogyha viszont egy csoport áll össze, hogy ajánlatot tegyen közbeszerzés idei esetén, akkor mindenképpen megtakarításokkal lehet élni, például egy helyi önkormányzat, hogyha például üzemanyagot akar venni, akkor sokkal gazdaságosabb, hogyha csoportos ajánlatokat kap. Én azt javaslom, hogy egy központi beszerzési egység végezze a beszerzéseket a közbeszerzés esetén. Ezt a javaslatot szeretném tenni. Ez a területi, helyi önkormányzatok számára igen előnyös, és ez segít abban, hogy a közkiadásokat csökkentsük. Köszönöm. A Márt főigazgatóság részéről a bizottság kíván-e hozzászólni? Um, Köszönöm szépen! Két megjegyzésem van. Az egyik a küszöbérték, a volumenek és a különböző eljárások meghatározása, valamint arra is felhívnám a szakbizottság figyelmét, hogy ez nemzetközi kötelezettségekkel is összefügg az európai intézmények részéről, például a GPA esetében, és éppen ezért, amikor a közbeszerzési irányelvekről van szó, ezeket is be kell tartani. A második megjegyzésem a viszonosság elve, mégpedig a közbeszerzés piacok legyenek nyitottak harmadik országok számára kiemelem a rendelet javaslatot, hogy tudnak harmadik országok belé szolgáltatások és áruk bekerülni az unió piacára. 2012. márciusában született egy javaslat erre vonatkozóan, és ez kiterjed a közbeszerzésre is. Éppen ezért a bizottság javaslata nem tartalmaz erre vonatkozó rendelkezéseket. Köszönöm, Lichtenberger asszony. Köszönöm szépen a hozzászólásokat. Szeretnék néhány pontra kitérni, előbb, előbb azonban egy megjegyzést tennék, amely némileg arra, vissza, arra vonatkozik, amit Debaker úr mondott. A kivételekről van szó bizonyos ágazatoknál, őket kivennénk a szabályozásból, és más bizottságoknál, nem itt nálunk, hanem más bizottságokban előterjesztettek módosítókat arra vonatkozóan, hogy például a postai szolgáltatásokat kivegyék. A tagállamokban eltérő az erre vonatkozó szabályozás, a postai szolgáltatásokat, a postai szolgáltatások nincsenek mindenhol állami kézben, vannak, van, ahol részben módosi, magánosították őket, van, ahol teljesen privatizálták őket Éppen ezért azt a megoldást választottam, hogy az egyetemes szolgáltatások nyújtására vonatkozó kötelezettség előtérbe kell, hogy kerüljön. Az, amit szabályoztunk általánosságban, ez a postai szolgáltatásokra, valamint az általános közlekedési szolgáltatásokra, az előtérbe kerül, hiszen itt egy speciális szabályozás létezik, amelyet adott esetben új szabályok egészítenének ki. Ez adott esetben jogbizonytalanságot idézhet elő. Örülnék annak, hogyha ezt megvitatnánk, mert az önök véleménye nagyon érdekelne ennek kapcsán. Mi történne, hogyha globális kivételt határoznák meg a postai szolgáltatásokra nézve, ugyanis a többi bizottságban valóban ez a vita tárgya. Én megpróbáltam ezt a szabályozást kidolgozni, pontosan azért, mert a struktúrák annyira eltérőek. Gyakorlatilag már nem is összehasonlítható a helyzet a tagállamokban a postai szolgáltatások terén, emiatt javasoltam ezt a megoldást. De természetesen nyitott vagyok, és nagyon szívesen megvitatom mindezt önökkel, hiszen vannak bizonyos ágazatok, mint a tömegközlekedés vagy a postai szolgáltatások hosszú viták eredményeképpen sajátos szabályokat dolgoztunk ki, és úgy gondolom, hogy nem lenne szabad jogbizonytalanságot teremteni most, hogyha a pályázati kírások során teljesen új kritériumok, vagy némileg eltérő kritériumok lépnek életbe. Azért fontos volt számomra ezt pontosítani, és nagyon örülnék annak, ha az eszmecserénk során, amikor a módosítókról beszélünk, kitérnénk még egyszer ezekre a kérdésekre, és közölnék velem, hogy mi a különböző frakciók véleménye, mert ez nagyon lényeges, mondhatnám alapvető kérdés, amelyet nem szabad figyelmen kívül hagynunk. Ami pedig a Kuhn úr által említett dömping ajánlatokat illeti, ugye van ez a 20 százalékos küszöb. Utána néztem ennek, a tagállamokban a gyakorlatok teljességgel eltérőek. Bizonyos tagállamokban akár 50 százalékig is eltérnek egymástól az ajánlatok, más országokban pedig csak 15 százalék ez az eltérés, Pontosan emiatt némileg bonyolult ezen küszöbök kezelése, mert nagyon nehéz megfelelni annak a képnek, amelyet a különböző tagállamokban láthatunk. Ez egy nem triviális kérdés, de itt nem tagállami szabályozásokkal állunk szemben, hanem a tagállami gyakorlatokkal, amelyek teljességgel eltérőek. Óriásiak a különbségek a tagállamokban, és mivel Európában most ugye indiai, kínai ajánlattevők is megjelennek, ez a helyzet csak éleződik. És ennek kapcsán térnék át a viszonosság kérdésére. Megértem, amit említettek Gros úrat, most Gros úrtól azt szeretném kérni, hogy ez most csak európai vagy Európán kívüli esetekről beszél, akkor rendben van, értem, hogy mire gondol. akkor erre nem is térnék ki, mert ugye nem csak egy konkrét esetről tudunk, hanem több ilyen eset is van. Ezt szándékosan kerültem ki, mert az eszmecserék során a viszonosság kérdésében mindig egy falba ütköztünk, még akkor is, hogyha ez adott esetben érdekes lehetne, egyelő feltételeket teremtenünk bizonyos területeken, azért ez nem annyira egyszerű, hogy őszinte legyek. Ez egyáltalán nem egyszerű, de lehet, hogy találunk egy megfogalmazást. Én minden esetre kész vagyok erről beszélni, de ez olyas valami, ami meglehetősen bonyolult. Meissner kollega említette az infrastruktúrális projekteknél a maximális futamidőt. Itt is teljesen eltérőek a nemzeti gyakorlatok. és szükségünk van arra, hogy megfontoljuk európai szinten, mi történik a nagy horderejű infrastruktúrális projektekkel. Nem értek egyet azzal, hogy egy általánosan érvényes futamidőt határozunk meg, mert akkor gyakorlatilag elintézzük elintéztük az egészet, kírok egy pályázatot, ami olyan, mint egy pályázat, de gyakorlatilag nem az. Tehát vagy ezt csináljuk, vagy azt, akkor kvázi nincs is szükség egy pályázatot kiírni. Tehát a korlátlan időtartamot problematikusnak tartom. Különböző koncesszióknál, vagy más esetekben, különböző országokban, Olaszországban például rendkívül hosszú ez az időtartam, de valóban erről is érdemes vitázni, ezt egy érdekes pontnak tartom. Ami pedig az utólagos többletköltségeket illeti, ezek közép-európai országokban is elég érdekessé váltak, nem csak Németországban, hanem Ausztriában is egy repülőtér kapcsán szembesültünk ilyen problémával. Hogyha közelebbről megnézzük ezen eseteket, akkor láthatjuk, hogy gyakran a rossz pályázat ennek az oka. Szerepel ott ugye egy olyan elv, amelynek alapján ugye magának a maguknak a hatóságoknak meg kellene tanulniuk pályázatokat írni. A szükséges rutin itt még nem adott. És röviden még Ayala Sender asszonynak mondanám, nem arról beszélek, hogy ismét nemzeti szintre helyezzük mindezt, hanem arra utaltam, hogy bizonyos dolgok pontosan azért, mert a keret feltételek, akár gazdasági vagy büntetőjogi feltételek a tagállamokban gyakran nem tartalmaznak egy általános szabályozást, egy olyan szabályozást, amely alapos, amely alapvetően indokolt lenne. Itt a szubszidiaritás a lényeges, a nemzeti jogszabály keret olyan, hogy nehéz lenne egy egységes keretet teremtenünk. Sem értelme nincs annak, hogyha mondjuk öt országra vonatkozóan hozunk egy ilyen szabályozást, ami máshol nem végrehajtható, és a tanácsban is ez komoly ellenállásba ütközne. Tehát nem arról van most szó, hogy ezt ö, ö, újra nemzeti szintre helyezzük. Köszönöm szépen, ennyi lett volna. Köszönöm a véleményeket, a hozzászólásokat, és Remélem, hogy intenzív és izgalmas lesz majd Strasbourgban a vita. Szeptember 18-án lesz a szakbizottságban a szavazás, erre szerettem volna emlékeztetni a tagokat. Most pedig a következő pontra térünk át. A az Európai Unió 2013-as pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetése valamennyi szakasz. Csak egy rövid megjegyzést tennék az ALDE irányában. Nyolcasnál részenkénti szavazást kért a néppárt. Azt hiszem, hogy már mindenki felé jeleztem, hogy plusz-minusz állott. Köszönöm, ennyi lett volna. No, I've got the, I've got the um, split vote request in front of Megkaptam a részenkénti szavazás kérelmet. Azt hiszem, hogy más gond nincs ön az első rész mellett van, de a második rész elutasítja. Ezt feljegyeztük. Kedves kollégák, most ellenőrizzük. Kérem, hogy akiknél nincs kártya, jelentkezzen. Devera, asszony, Kucsiri úr. Van-e még valaki, akinél nincs kártya? Többieknek megvan a kártyájuk, akkor akiknek nincs meg, azokat külön számoljuk. Kérem, ellenőrizzük, nézzük meg, nehogy a néppárt túl sok szavazóval rendelkezzen. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Gos úr csapata ma nagyon fegyelmezett, minden Rendben van. Akkor kezdem. 6-os, 6617-es módosítás, 6617 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 6612 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 6613 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 6618 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 6622 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 6621 a szóbeli módosítással van-e kifogás a szóbeli ellen? Nincs, tehát akkor mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Ellenőrizhetjük, megítom a szavazást a 66-21-ről. Egy plusz, egy mínusz. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Az elnököt erről ne kérdezzék. 6601 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 6600 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 6616 nagyon jó, hogy beraktam a protézisemet ma reggel. 6616 mellette, ellene tartózkodás. Ezt ellenőrizzük. 66-16. Megnyitom a szavazást. Egy plusz, egy mínusz. Hozzáadtuk. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 66-02 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 6603 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 6604 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 05-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 19-es mellette, ellene tartózkodás, ezt ellenőrizzük, szerintem elfogadod, ellenőrizzük, 66-19, megnyitom a szavazást. 1 plusz 1 mínusz, mindenki szavazott? Lezárom. Elfogadva. 11-es mellette ellene tartózkodás. Szerintem elfogadva, de ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Egy plusz, egy mínusz. Mindenki szavazott? Lezárom. Elfogadva 14-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 06-os kiesik, 07 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 15-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ellenőrizzük, 66-15-ös, megnyitom a szavazás. 1 plusz, 1 mínusz, mindenki szavazott? Lezárom a szavazást elfogadva. 08-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 09 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 20-as Leifried úr a megjegyzése mellette ellene tartózkodás elutasítva. 10-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Rendben, most a módosításokhoz érkeztünk. Egyes módosítás mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Négyes mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Hármas kiesik. Kettes. Riké úr. Mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. Ötös. Mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. Hatos. Kiesik. Hetes. Mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. Nyolcas az részenkénti szavazással néppárt kérésére az első Stress Stimulating Employment mellette ellene tartózkodás elfogadva. A második rész Underlining mellette ellene tartózkodás. Ezt a második részt kérem ellenőrizzük, a nyolcas módosításról van szó, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást.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 ellene tartózkodás elfogadva. 19-es a szóbeli módosítással mindenki ismeri a szóbeli módosítást, megítom a szavazást, elnézést mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 20-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. A 21-es kiesik, 22-es is, 23-ashoz érkeztünk. Nem, a 22-es még él. Grandes Pascual. Mellette, ellene, tartózkodás. Ezt a 22-est ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, Divák asszony plusz egy szavazatát számoljuk. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazás. 26-11 ellenére elfogadva. 23-as mellette ellene tartózkodás. Ugyanez a többség. Most a véleménytervezetről záró szavazást megnyitom a szavazás. de asszony igen. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 34 mellette, egy ellene, három tartózkodás. Gratulálunk Meissner asszonynak. Ennyi volt. Gratulálunk Meissner asszony a véleményéhez. Köszönöm az összes kollégának az együttműködést.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 Colleagues, the next item. Kedves kollégák, a következő napirendi pont eszmecsere az EMSZA új ügyvezető igazgatójával, Mili úrral. Üdvözöljük Önt, Mili úr, a közlekedési szakbizottságban, és Dürreiter úrról, az ön elődjéről röviden szeretnék szólni. Rendszeresen járt ide, néha ő többször itt volt, mint egyes képviselők. Dürreiter úr hit abban, hogy érdemes eljönnie személyesen, és itt személyesen előterjeszteni előttünk a különböző témákat, ügyeket. Biztos vagyok benne, hogy a képviselők igen kíváncsiak az ön mondandójára, Milli úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt elnök úr, tisztelt szakbizottsági tagok, tisztelt hölgyeim és uraim. Nagy megtételtetés számomra, hogy meghívtak erre az eszmecserére. Épp most vettem fel hivatalomat Lisszabonban, én vagyok az új igazgatója az Európai Tengerbiztonsági Ügynökségnek. Egyébként 2012. június 8-án neveztek ki. Az Európai Parlament és az egyik legfontosabb partnere volt az ügynökségnek. Mandátumunkat az évek során az Európai Parlament is alakította, és az Európai Parlament szavazta meg számunkra a szükséges forrásokhoz, hogy feladatokat el tudjuk látni. Az európai közösség úgy vélem, hogy sikertörténet, együttműködés és nagyon komoly tudás van mögötte. Az európai közösség sokkal egy, e, sokkal erősebb, mint az elszigetelt tagállamok, és ezt a motto Egyesülve a sokféleségben is tükrözi, ez nagyon fontos pillére az EU, európai integrációnak. Nagyon fontos ez különösen versenyhelyzetben, ez a növekedés, a fenntarthatóság és a gazdagság egyik alapfeltétele. Egész életem során azért dolgoztam, hogy ezeket a célokat elérjem, és a jövőben, mint az EMSZA igazgatója, mindent megteszek azért, hogy az európai tengeri biztonság, tengeri környezetvédelem és fenntarthatóságot a legmagasabb szintre emeljem. Bizonyára tudják azt is, hogy az európai ügynökségek nagyon fontos részét képesik az európai intézményrendszernek. Úgy vélem, hogy a megfelelő kormányzás a, a sikernek az egyik legfontosabb feltétele, és nagyon fontos az, hogy ezt meg tudjuk valósítani, és ezért a vezetői tapasztalamat is fel, fel ajánlom. A tengerészeti ágazat, a tengeri biztonság mindig is közel volt a szívemhez, most már gyakorlatilag 40 éve dolgozom ezen a területen, és ez talán az ügynökség, illetve az EU hasznára is válhat. Ez egy nagyon új és érdekes kihívás most számomra, ez az új feladat. Örülök annak, hogy az EMSZ-t én igazgathatom. Hát Először kitűnő munkát végzett 2002 óta, de Reuter úr vezetésével és egy nagyon jó hozzáértő csapattal hihetetlenül jó eredményeket értek el. Az EMSZ-nak nagyon komoly befolyása van az európai tengeri biztonságra, de igaz ez világszinten is. Az EMSZ-t tisztelet övezi az összes fórumon, az EMSZ szakértőit, az érintett felek tisztelik és elismerik. Szeretném ezt a hagyományt folytatni, és az, ha lehet, az EMSZA hozzájárulását a környez, tengeri védelméhez, illetve a tengeri biztonsághoz még növelni, és hozzáadott értéket teremteni a bizottságnak, a, tengeri, a bizottságnak, a tagállamoknak, illetve általánosságban az összes érintett félnek. És a jövőképem az EMSZ-ról. Azt szeretném, hogyha az EMSZ-t, az ügynökséget jobban ismernék az EU-ban és az EU-n kívül is. Remélem, hogy javítani tudjuk az EMSZA dolgozóinak a teljesítményét, és ezzel minden érintett félnek jót teszünk. Ez a szakbizottság nagyon sokat tett azért, hogy kialakuljon az EMSZA alapszabálya, ezt kell a jövőben felül vizsgálni, ez nagyon komoly kihívás lesz majd számunkra, és remélem, hogy innovatív és kreatív megoldásokat találunk majd, hogy a jövőben is el tudjuk látni feladatainkat. Az ügynökség együttműködik majd más hasonló feladatokat ellátó ügynökségekkel, az érintett felekkel, azért, hogy fenntartható gyakorlatokat dolgozzunk ki, illetve a legjobb bevált gyakorlatokat meg tudjuk valósítani. Természetesen a különböző érdekcsoportokkal is egyeztetünk, és a tagállamok viselkedése is, illetve a tagállamok érdekeit is képviseljük az európai tengeri szektor, tengeri ágazat érdekeinek promóciójában is fontos szerepet játszik a, az EMSA, illetve hogy kompetitív, versenyképes maradjon ez az ágazat Európában. Szeretném most röviden elmondani, hogy milyen kihívásokat látok az EMSA életében az elkövetkező időkben. Úgy gondolom, hogy a, a tengeri szó, a tengeri szállítás rendkívül fontos az Európai Unióban, az európai országok közül vannak olyanok, amelyek kizárólag ilyen módon bonyolítják le a szállítást. Az EU, a tengeri biztonság kérdését globális szinten a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet felügyeli, ezzel természetesen szorosan együttműködünk. Ne felejtjük el, hogy a, tengeri szektor, a tengerészeti szektor, a tengeri ágazat gazdasági szempontból is nagyon fontos, és az európai zászló alatt hajózó hajók hosszú tradícióját meg kell tartani, és gazdasági szempontból is életképes, életképesnek kell maradnia ennek az ágazatnak. Fontos tehát az EMSZA szerepe abban, hogy ezeket a ambiciózus célkitűzéseket el tudjuk érni, nagyon fontos, hogy megfelelő szakértelemmel rendelkezzen az EMSA, hogy az úgynevezett EU e, Maritime Cluster, tehát tengerészeti csoportot e, meg tud, életben tudja tartani. Nagyon fontos, hogy az EMSZ-t elismerjék e, és ért, nagyra értékeljék az érintett felek. Ezt kemény munkával tudjuk elérni, úgy, hogyha, meg, hogyha fenntartható és gazdaságilag életképes megoldásokat tudunk ki dolgozni, illetve hogyha az érintett felek számára meg tudjuk valósítani a tengeri környezet védelmét, illetve ki tudunk dolgozni gazdaságilag életképes megoldásokat. fontos segítséget is nyújthatunk, hiszen ilyen időszakban, amikor az ipar és a különböző társadalmak is nehéz, gazdasági nehézségeket élnek át, mi esetleg segítséget nyújthatunk. Az Európai Unióban 5 millió embernek adunk, ad munkát a tengeri ágazat, azt hiszem, hogy a fiatalok életében is fontos munkalehetőség lehet a tengeri szektor, a tengeri ágazat. Ez persze nem egyszerű, nagyon sok munka baterik, amíg ezt meg tudjuk valósítani, és együtt kell működnünk a bizottsággal, a különböző európai szabályhozókkal, a parlamenttel, a tagállami hatóságokkal. Én felvállalom ezt a komoly kihívást, és meggyőződésem, hogy a teljes EMSZA szakértelmével képes arra, hogy megtalálja a lehető legjobb megoldásokat. Az Európai Parlament és a bizottság is természetesen kapcsolatban vannak az EMSZ-val, és eddig is fontos szerepet játszottak például a mandátumunk kidolgozásában. Úgy gondolom, hogy az, az ügynökségen belüli szerkezeteket és folyamatokat is optimalizálni lehet, és azt gondolom, hogy a külső szemlélő számára is erőteljes intézményé kell nőnünk, az ügyfelek számára és a szolgáltató partnerek számára is. Azt gondolom, hogy ha autonóm profilt alakítunk ki, az mindenképpen segít abban is, hogy az EMSZA dolgozói azonosulni tudjanak az ügynökséggel. Tehát fontos még a vizibilitás is. Hogyan érjük el ezeket a célkitűzéseket? Először is nagyon fontosnak tartom a magas szintű párbeszédet az érintett felekkel. Aztán a különböző jövőbeli technikai kihívásoknak is jobban meg kell figyelnünk. Nem szabad, hogy átfedés legyen az EMSZA munkája és más ügynökségek munkája között. Illetve nem, nem tekintünk versenytársnak a tagállami kollégákat. Inkább támogatnunk kell a tagállami munkát, és meg kell találni a lehető legjobb módját annak, hogy kiegészítsük a nemzeti hatóságok munkáját. Nagyon fontosnak tartom, hogy az EMSZA példamutató magatartást tanúsítson ezen a területen fenntarthatónak és átláthatónak kell lennünk. Pénzügyi és emberi erőforrásainkat hatékonyan kell felhasználni, hogy megfelelő eredményeket érjünk el az összes tevékenységi területen, illetve projektben. Fontos, hogy eredményeink láthatóak legyenek, és minden érintett fél számára hozzáadott értéket teremtsenek. Összefoglaló, összefoglalásképpen elmondanám, hogy az EMSZA feladata az, hogy európai szinten a tengeri biztonságot javítsa és biztosítsa nagyon fontos szerepe az, hogy a tengeri biztonságot, biztonság, illetve a tengeri környezetvédelme kapcsán bizonyos tiszteletet vívjon ki magának az EMSZA, vagy elis, hogy ismerjék és elismerjék az EMSZ-t, hogy megfelelően használja erőforrásait az EMSZA, megfelelő szakértelmet és hozzáadott értéket nyújtson az európai intézményeknek, a tagállamoknak, illetve az érintett feleknek. Nagyon fontos még a megfelelő irányítás, a megfelelően szervezett belső struktúra. Azt hiszem, hogy ezzel nagyjából betekintést nyertem abba, hogy hogyan képzelem el az EMSZA jövőbeli munkáját, de hogyha bármilyen kérdésük van, szívesen válaszolok rájuk, illetve szívesen látom önöket Lisszabonban, az EMSZ-ában. Köszönöm. Köszönöm szépen Köszönjük azt a meghívást is, hogy meglátogathatjuk a szervezetet, az ügynökséget, és a közeljövőben ezzel élni is fogunk. Hosszú listám van a hozzászólókról, négy percet kapnak a frakcióvezetők, vezetők, és a többiek pedig három percet.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 Okay, so... Rendben. De Grandes uh, úr a néppárt nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves uh, Miri úr, köszöntjük itt uh, a bizottságban, és nagyon gyümölcsöző, sikeres munkát kívánunk önnek ebben az új hatáskörben, amelyet ugye június 6-a óta tölt be. Valóban a tengerbiztonsági ügynökség itt a szakbizottság részéről mindig kapott támogatást. Ahogyan az elnök úr is megemlítette, szoros volt mindig a kapcsolat a TRAN bizottság, valamint az EMSA vezetője között. Ez pedig nagyon fontos volt mindig is, és valóban ez a bizottság mindig támogatást nyújtott a különböző feladatok ellátásához, amelyekkel megbízták az EMSZ-t. Azt hiszem, hogy ez a jövőben is így lesz. Ugyanakkor van valami, amit nem szeretnék eltitkolni. Az egyik oka annak, amiért ilyen nagy presztízsel bír az EMSA körünkben, az az, hogy a parlamenti ellenőrzést sohasem kerülte meg az EMSA. Rodier úr mindig eljött hozzánk, néha gyakrabban is, mint egyes képviselők, hogy úgy mondjam, és ebből is látható, hogy ilyen volt a hozzáállása. Ezt pedig meg kell említenünk, hiszen vannak olyan ügynökségek, amelyek azt hiszik, hogy saját önálló élettel bírnak, és gyakran az intézményektől függetlenül járnak el. Ugyanakkor a felelősségvállalás fontos, és nem kell egy ügynökségnek azt gondolnia, hogy a parlamenttől függetlenül működhet. A jövőbeli presztízs egyik oka pedig ez, ez az autonómia lesz, amelyel a feladatkörét elláthatja, ugyanakkor nem szabad megfeledkezni arról, hogy a tagállamok vagy a bizottság kérésére látják el ezen a feladatokat, ez pedig kulcsfontosságú az EMSZA működése szempontjából, de egyébként persze a hatékonyságot is meg kell említenünk. Mindig, amikor új hatásköröket kért, akkor ezeket meg is kapta, mi mindig hozzájárultunk ehhez, de valóban a siker megalapozott volt, és ezt láthattuk a gyakorlatban is. Milli úr elmondta, hogy mennyire fontos az IMO-ra hivatkoznunk. Valóban ez egy olyan keret, amelyet nem szabad figyelmen kívül hagynunk, ugyanakkor az is igaz, hogy gyakran nem kell megvárni az IMO döntéseit, mert arra várunk, hogy például a kettős hajótestű hajók váljanak általánossá, akkor nem tudjuk elően védeni a tenger biztonságot, a környezetet sem. Tehát ebben az aspektusban valóban önállóan kell fellépnie a szervezetnek, ahogyan azt eddig is tette az EMSA, és nagyon hatékonynak bizonyult mindez. Úgy gondolom, hogy ezek a kulcskérdések mindig a bizottság és a tagállamok felkérésére kell fellépnie, és gyakorlatilag a bizottsági döntéseket kell végrehajtania. Ami pedig a jelentést, Fleckenstein úr jelentését illeti, úgy vélem, hogy itt a bizottságban egy hosszú vitát tartottunk, amely konszenzussal végződött az EMSA sikerének kulcsfontosságú aspektusairól. Ez pedig nagyon fontos a működése szempontjából. Egyébként pedig ez az első alkalom, hogy itt jár, és szeretném köszönteni frakcióm nevében. Nagyon sok sikert szeretnék kívánni önnek. Biztosak lehetünk abban, hogy alapvető feladatot lát el az EMSZA továbbra is a tengeri biztonság szempontjából, és a e tekintetben persze mindig számíthat a támogatásunkra. Köszönöm, hogy eljött you, Mr. de Grandes. Mr. Fleckenstein, the S&D. Köszönöm. Fleckenstein úr a szocialisták nevében. Elnök úr, azt hiszem, hogy erre négy percre nincs is szükségem. Mili úr, én is szeretném köszönteni frakciónk nevében. Ön is tudja, többször hangsúlyoztuk már, hogy a TRAN bizottság mennyire szívesen áll ön mellett, és szándékosan, tudatosan támogatjuk önt, erre a továbbiakban is számíthat. De Grandes úr említett egy jelentést, ennek kapcsán hosszadalmas vitát folytattunk, de így ugye kiemelkedő volt a tanácssal folytatott vitánk. Bizonyos szempontokból jó volt ez a vita, más szempontokból nem volt annyira sikeres, mert nem tudtuk még az összes tagállamot, illetve a tagállamok képviselőit meggyőzni arról, hogy tegyünk egy előrelépést. Bizonyos pontokban az EMSZA hatáskörét egy picit sikerült bővítenünk. Úgy gondolom, hogy a jövőben is ügyelnünk kellene erre. És felvázoltuk a perspektívát is, hogyha más okokból kifolyólag talán a jogi helyzet változna, akkor ez a hatáskör, például ami az offshore létesítményeket illeti, ez adott esetben bővíthető lenne a szomszédsági támogatást is lehetővé tettük, és ami számomra nagyon fontos, lehetővé tettük, még akkor is, hogyha sajnos egyelőre csak önkéntes alapon történik, jobb koordinációt és a bevált gyakorlatok cseréjét, egymással való megosztását is lehetővé tettük a tengerészek kiképzése szempontjában. Ami pedig a hajók biztonságát illeti, legalábbis egyértelművé tehettük azt, hogy számunkra fontos, hogy az EMSA megtegye a maga részét, azt, amit megtehet. Ez ebben az esetben szerintem legalábbis nem csak a, az Afrika szarvánál hajózó hajókra vonatkozik, hanem más térségekben is, ahol szükséges lehet a fellépés. Egy utolsó kérésem volna, volna valami, amit nem sikerült annyira kidomborítanunk, amit elérnünk. A kolléganő, aki ma nincs itt, lehet, eh, hogy azt mondaná, hogy ez egy eh, mellékes kérdés, az eh, ugye fontos, hogy nem csak férfiak töltsék be a vezető posztokat, hanem a nők is fokozottabban jelenjenek meg itt. És amit még meg szeretnék említeni, a hatáskörök, a feladatok kibővítése, a költségvetési források emelése nélkül, ez csak korlátozott mértékben lehetséges és biztos vagyok abban, hogy ha az év vége felé sikerül elfogadnunk ezt a jelentést, és bizonyos dolgokat át tudunk ültetni a gyakorlatba, akkor talán támogatást nyerünk ahhoz, hogy nem csak a hatásköröket, hanem a forrásokat is megfelelően bővíthessük, hiszen tudják, hogy a Trump bizottság a költségvetési kérdésekben nem tud ígéreteket tenni, de az erőfeszítéseinkben biztos lehet. Köszönöm. Thank you for the liberals, Mrs. Meissner. Four minutes, please. Yeah. A liberálisok nevében Meissner asszony négy percben. Elnök úr, köszönöm. Mili úr, én is köszöntöm, és köszönöm, hogy eljött hozzánk. Az előttem szólokhoz csak hangsúly, hasonlóan csak hangsúlyozni tudom, hogy az EMSZA mennyire fontos partner számunkra, Egyébként Fleckenstein úrnak is köszönöm, hogy a nemekkel kapcsolatos kérdést felvetette, mert ezt én is fontosnak tartom. Nagyon fontos ez, hiszen a tengeri, tengerészetben, a tengeri közlekedés terén. Láthatjuk, hogy a jövőben fontos lesz még ennek a terjedése, növekedése, és az EMSZA fontos, hogy a biztonság növekedése, a biztonság fokozása terén további hatásköröket kapjon. A költségvetés terén, mivel az EMSZ-tól többet várunk el, és ezt Fleckenstein úr említette, ugye a platformot, vagy szeretnénk például a tengerészek kiképzésében az EMSA szerepét növelni, ehhez forrásokat is növelnünk kell, a tanács a parlamenten már megállapodott, de legalábbis ugyanazt az összeget sikerült kilátásba helyeznünk, még ha a tagállamok ezt csökkenteni akarták. Az integrált tengeri politika szerintem egy nagyon fontos kérdés, ez szívügy számomra. Úgy gondolom, hogy a gazdasági kérdések a tengeri közlekedés vonatkozásában a jövőben egyre fontosabbak lesznek, és a soron következő nemzedékek szempontjából is fontos a tengeren a tisztaság, a környezet védelmének garantálása. Volna két kérdésem, igazából csak egy. A nyári szünet során lehet, hogy elkerülte többek figyelmét a Flaminia egy német hajó, amely New Yorkból Bremerhavenbe utazott, robbanások következtek be a hajón, veszélyes árut szállított ez a hajó. Említette, hogy van szomszédságpolitika, de úgy tűnik, hogy ez nem működött, legalábbis az európai politika tekintetben nem működött. Franciaország, Írország, Spanyolország közelebb voltak, nyújthattak volna segítséget, de az igazság az, hogy végül csak Németország maga volt az, amely erőfeszítéseket tett, hogy megnézze, mit kell egyáltalán megmérni ezen hajónál, hiszen nem lehet minden további nélkül befutni egy kikötőbe, hanem valamit tenni kell ezzel a hajóval. Ez egy időzített bomba volt gyakorlatilag, úgyhogy úgy gondolom, hogy azon irányelvek, amelyek hatályosak, és ezt a bizottság irányába is mondanám, a 2009 per 17-es úgy tűnik olyan, mint egy fogatlan tigris, ez nem működik. Például, ha Costa Concordiát megnézzük, ahol ugye a vizsgálat eredményei még nincsenek a kezünkben, fel kell tennünk azt a kérdést, hogy az irányelvek kielégítőek-e, hogy a tengeren bekövetkező balesetekkel szemben jól fel tudunk-e lépni. Nem kellene fokoznunk a megelőzést, mit tudunk tenni annak érdekében, hogy a tengeren a biztonságot biztosítsuk, hogy úgy mondjam hiszen az ottani veszélyek bizony nagyon komolyak, és meg kell nézzük, hogy mit tudunk az EMSA támogatásával elérni. Úgyhogy ha Flaminiával kapcsolatban konkrétan tudna valamit mondani, hálás lennék, és a bizottságot is kérdezem, hogy az irányelv miért nem működik. Kramer úr a zöldek képviseletében, tessék Mihály. Én is szeretném megköszönni ezt az előadást, de meglep, hogy a Flaminiával kapcsolatos szerencsétlenséget nem említette, hiszen július 6-án vette át ezt a posztot, és akkor történt a robbanás a Flaminián, és egy tengerész életét is vesztette, egy további tengerészt azóta is keresnek, és most a belga partok mellett elhajózik a hajó Németország felé azért, mert semmilyen más ország nem mutatkozott késznek arra, hogy támogatást nyújtson holott emberek voltak a hajón, veszélyes árut szállított, és senki sem akart felelősséget vállalni, senki nem akart hallani az egészről, és azért, mert német lobogó alatt hajózik, Németországba kellett hajóznia. Hogyha ez a realitás, akkor gyakorlatilag megtakaríthatjuk magunknak az összes európai törvényt, mert egy európai szervezet kudarcot vallott. Kérdezném akkor, hogy önök beavatkoztak-e? Felszólították-e a tagállamokat, hogy a, legkövetke, hogy a következő kikötőben fogadják be ezt a hajót, és a mentést hajtsák végre? Úgy tűnik, hogy nem, mert a lobogó volt a fontos, még akkor is, hogy az európai tenger európai, és mindenkit kötelez a segítségnyújtás elve. Úgyhogy konkrétan kérdezném ezt, hogy az EMSZ szerepe mi volt ebben? Fordultak önökhöz, illetve hogyan reagáltak? Hoztak utasításokat? intézkedéseket, és milyen okból tagadták meg a többiek a segítségnyújtást? Egyáltalán milyen szerepre van szükségük? Melyek az akadályok, amelyeket ki kell küszöbölnünk? Milyen törvényeket kell módosítanunk, hogy változzon az egész, vagy egyszerűen csak változatlan marad a helyzet? Azért, mert úgy tűnik, hogy senkit sem érdekel ez az egész. Mi hozhatunk itt törvényeket, de hogyha ezeket csak a szemetesnek készítjük, mert senki sem fog beavatkozni, akkor az egészet megsporolhatjuk magunknak. Úgyhogy szeretném tudni, mi történt, mi áll a bizottság szándékában, mit tervez a bizottság, remélem, hogy kitérnek majd erre, mit akar egyáltalán a bizottság tenni. Hol látják ön a hiányosságokat? Önök beavatkoztak ebbe a helyzetbe, hiszen önöket európai közösségi hatáskörületi meg, itt nem nemzeti hatáskörről van szó, és tényleg arról van szó, hogy a nemzetállamok illetékessége az, amely végeredményben érvényes. Ugye Németország volt ebben az esetben a legtávolabbi kikötő, mégis oda vezetik a hajót. Hat hete történt ez a szerencsétlenség, és azóta annyi megoldás született, hogy akkor hajózzon vissza a kikötőbe, amelyet szintén veszély fenyeget. Tehát ha szükségük van, akkor biztosan ha szükség van segítségre, akkor önök biztosan nagyon szívesen segítséget nyújtanak, de szeretném tudni, hogy mi történik az európai tengeri balesetekkel, hogyan tudjuk elkerülni azt, hogy ilyes valami ismét előforduljon, mert láthattuk, hogy ismét bekövetkezett egy ilyen szerencsétlenség. Mr. Grosch, three minutes. Grosch úr, három perc. Dank u wel, voorzitter. Ik wil om te beginnen op mijn beurt natuurlijk uh, meneer Mili. Köszönöm szépen. Azzal szeretnék kezdeni, hogy gratulálok Mili úrnak eh, kinevezéséhez, és eh, sok sikert kívánok neki az ügynökség vezetéséhez, hogy az ügynökség nagyon jól menő, elismert ügynökség, remélem ez folytatódni fog. Egy dologgal szeretném kiegészíteni azt, amit a kollégáim idáig mondtak. Arról van szó, hogy a fiatalokat hogyan lehetne rávenni arra, hogy a tengerészeti ágazatban helyezkedjenek el, illetve hogy hát hajóra szálljanak. A képzés kérdését már említette, ezt próbálják optimalizálni, de Ön szerint milyen feladatot kell ezen a téren ellátni az ügynökségnek, hogyan koordinálhatja a különböző kezdeményezéseket, hogy arra ösztönözzük a fiatalokat, hogy tengerre, hajóra szálljanak? Vagy hogyan lehet például a tagállamokban is a tájékoztató munkát elvégezni? Kubucákos kolléga következik. Köszönöm, én is sok szerencsét kívánok önnek az erőfeszítéseihez, a munkájához. Már elmondták, de megismétlem, a mi szakbizottságunk mindig is támogatta az ön ügynökségét, mégpedig folyamatosan. Továbbra is biztosítjuk önt erről a támogatásról, hiszen az EMSZA felépése hozzáadott értéket jelent az unió erőfeszítéseihez, hiszen fenn kívánjuk tartani azt a szerepünket, hogy továbbra is hirdessük az európai tengeri tevékenység fontosságát, de itt nem Bianco csekről van szó, ugyanolyan szinten támogatjuk az emsz át mint a az összes többi szervet. Nem Bianco csekről van szó, hogy ezt elmondtam, hiszen ez a támogatás attól is függ, hogy mennyire hatékony az ön szervezete. Mindez idáig nagyon elégedettek voltunk, és reméljük, hogy ugyan ezen az úton fogják folytatni a munkát. Mivel itt van körünkben, szeretnék feltenni önnek egy kérdést. Mint tudja, a parlament a közeljövőben, az egész unió általánosságban véve foglalkozni fog a 2009-es irányelvvel, amely a hajók ellenőrzésére vonatkozik a kikötő állama részéről. Ez a tengerügyi együttműködés jegyében valósulna meg. Érdekes vita volt erről a CES-ben, szeretném, hogyha erre ön reagálna. Az elképzelés a következő. Az kikötő állama által végzett ellenőrzés egyre igényesebb lenne, de nincs elég inspektor ellenőr, olyan ellenőr, akinek megfelelő képzettsége lenne, technikai képzettsége az ellenőrzés elvégzéséhez. A, az EGSB, CS ezzel kapcsolatosan kialakított egy álláspontot, mégpedig azt, hogy az EMSZ-nak kellene segítenie az, hogy az inspektorok, az ellenőrök kellő képzettségben részesüljenek, még mielőtt ez az egyezmény életbe lépne, azért, hogy az ellenőrök valóban elvégezhessék az egyezmény által előírt ellenőrző munkát. Az EMSA és a Párizsi memorandumot aláíró államok kell, hogy elősegítsék az ellenőrök képzésének az ezzel kapcsolatos képzés és munkát. Arra szeretném önt kérni, hogy ezt a gondolatot elemezze, és figyelembe véve az önök gazdasági lehetőségeit, a költségvetésüket, olyan helyzetben vannak-e, hogy ezt a munkát végrehajtsák. Köszönöm, Számrána úr. Köszönöm, elnök úr. Először is szeretnék gratulálni, és sok sikert kívánni önnek ehhez az igen igényes munkához. Néhány szót szólnék a Balti-tenger térségéről. Ennek erőteljes stratégiai szerepe van az Unióban és a Balti tengeren zajló tengeri műveletek döntő szerepet játszanak ebből a szempontból. Felhasználnám az alkalmat, arra, hogy ne csak a Balti-tenger régiójáról beszéljek, hanem a finn öbörről, mert feltételezem, hogy a szakbizottság tagjai közül nem, nincsenek sokan olyanok, akik erre nagyobb figyelmet tudtak volna fordítani. Rendkívül szűk ez a szöböl, és hatalmas forgalmat bonyolít le. Szentpéterváron keresztül bonyolódik Oroszország exportja az egész világ irányába, és hihetetlenül meg sokszorozódott a hajók száma. Az Unió és a parlament ön szerint mit tehet azért, hogy a tengeri műveletek biztonságát növelje a Finnöbölben. Köszönöm, Ayala Szender asszony, három percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Mili úr, gratulálok önnek új feladatához, minden jót kívánok önnek. Luis de Grandes úrral teljes mértékben egyetértek, valóban nagyon fontos, hogy itt legyen körünkben, hiszen ugye ez az EMSZA egyik pozitív hagyománya a parlamenttel kapcsolatban, tehát nagyon jó a párbeszéd, nagyon jó az együttműködés köztünk és az EMSZA között. Ennek nagyon komoly tapasztalata van már. A tengeri közlekedéssel kapcsolatban, illetve hát az északi tengereket ismeri jobban a balti tengert, kérdés az, hogy mi a helyzet a földközi tengerrel, ugye? A kén, a kén direktívával, irányával kapcsolatban fölmerült a földközi tengert érő nyomás, hát ez nem volt túl pozitív akkoriban. Egyfajta versenyhelyzet alakult ki a különböző kikötők között, tehát az volt akkor a kérdés, hogy a földközi tengeri kikötők és az észak-afrikai kikötők között hogyan lehet egyfajta fair play-t kialakítani. Önnek mi erről a véleménye? Ugye mi, mi képviseljük az észak-afrikai kikötők riválisát, de hát egészen más a ritmus, mint, mint arra felé. Erre vonatkozik az első A Második kérdésem Elkadrai úr mondandójához kapcsolódik. A képzéssel, a tengerészek képzésére kér, szeretnék rákérdezni, rá pontosan milyen életkörülmények között élnek. Tudjuk, hogy egyre kevesebb az úgynevezett európai tengerész hajóinkon, és eh, most már kapitányokat is nehéz toborozni, európai kapitányokat, pontosan azért, mert az életkörülmények nem túl könnyűek, nem túl egyszerűek. Mit tehet az EMSZA ezért, ugye a képzés mellett mit tehet azért az EMSZA, hogy a tengerészek életkörülményeit javítsa? Most már nagyon sok technikai vívmány van, ezek talán segíthetnek abban, hogy javítsuk a tengerészek, hajón élők életkörülményeit. Talán ez is segíthet abban, hogy az európai fiatalok fejében legalább felmerüljön az, hogy ilyen téren helyezkedjenek el. Még egy dolog, terrorizmus, illetve kalózkodás. Ön szerint az ügynökségnek ezen a területen milyen szerepe van, nagyon fontos, hogy Európa ezen a területen is fejlődést érjen el. Köszönöm. Én is szeretnék felvetni egy kérdést szükség van arra, hogy az európai állampolgárok a tengerügyi ágazatba jobban belegyenek vonva, ne csak tisztekként, hanem mert tudjuk, hogy a hajóhídon vannak európai tisztek, de hogyha tovább lépünk, tovább megyünk a hajóba, akkor már európaiakat nehezen találunk. A másik, a német hajó esete, ez kiemeli az önök szerepét, az azzal kapcsolatos nehézségeket, de ez a tagállamokra is vonatkozik, az EU szerepét vállalni kell. Elég szomorú, hogy egy hajó, amelynek gondja van, ezt a hajót magára hagyják, ahelyett, hogy segítenék. És ez a hagyományos tengerészettel ellentétes. Tudjuk, hogy milyen hagyományok voltak itt etéren, ami a hajók egymásnak nyújtott segítséget illeti nagyon érdekelne bennünket az ön válasza, például a német hajó esetével kapcsolatosan. Jó lenne a bizottságot is megkeresni majd, és megtudni, hogy mi is történt ott. Egy másik megjegyzésem, és ez az előbbiekből következik, Mégpedig arról van szó, hogy adok egy példát az önök egyik problémáira. Én a tenger részeti, tengerügyi pilóták konferenciáján vettem részt, és egy EK-beli szónok szólt a tengerügyi biztonságról, mindarról, amit a tengerészeti ágazatban tenni kellene. 30 percig beszélt, és egyszer sem említette az EMSZ-t vagy az EU-t. Majd megkerestem őt, és meg is kérdeztem, hogy ez miért volt. Azután, amikor én beszéltem az említett két szervről, akkor az ott levők tapsoltak. A lényeg az, hogy ez igaz az egész EU-ra vonatkozóan. Talán a német hajó problémájára ez a válasz, és azt szeretném kérni, hogy gondolkodjanak el azon, hogy a tagállamok tengerügyi hatóságait megkeresik-e, például a közlekedésügyi minisztériumot, vagy más hatóságot, ahova ők tartoznak. Szerintem mindenképpen meg kell őket keresni, és el kell magyarázni nekik, hogy mi a mi szerepünk, vagyis az EMSZA szerepe, és mi az önök szerepe. Két szerettél volna valamit mondani, elnézést, nem vettem észre, hogy hozzá akarsz szólni, mit szeretném mondani. Köszönöm szépen. Azt hittem, hogy láttad az én jelentkezésemet. Gratulálunk a munkához, és köszönjük a meghívást Lisszabonba. Tavaly volt szerencsém oda ellátogatni, és nagyon nagy hatást tett rám az, hogy mennyire professzionálisak azok, mennyire jelentős szakértők dolgoznak ott az EMSZ-nál. Magam nevében beszélek, és a frakcióm nevében. Figyelmesen hallgattam az, hogy beszélte ön a tenger környezet, a tengeri környezetről, környezetvédelemről, erről nem beszélt. A kérdésem az, hogy elmondaná-e az EMSA milyen módon fogja védeni a környezetet, a tenger környezetét, főként az olaj és gáz létesítmények szempontjából. Hogy érzi ön, megfelelő támogatást kap ebből a szempontból az EU-tól? Bosum úr, mi is volt a neve annak a német hajónak? Flaminia. Bosum úr, ez valóban foglalkoztat bennünket. Tudna-e magyarázatot adni arra vonatkozóan, hogy mi is történt ezzel a hajóval? Bossum úr a bizottság részéről. Nagyon szívesen, köszönöm szépen. Arra nem készültem, hogy részletesen beszámolok erről, de Egyfajta eltekintést azért adhatok. Tragi, ad, adhatok. Tragikus balesetről van szó, és nagyon komoly kérdéseket vet fel a tengeri biztonsággal kapcsolatban. A bizottság és a tagállamok azt kérik majd, hogy elsőbséget élvezzen ez a, ez a kérdés. Nyár során próbáltunk egyeztetni a tagállamokkal. Kramer és Meissner képviselők kérdés, alapvetően az EU-s kompetenciára kérdeznek rá, hogy az EMSZ-nak van-e kompetenciája arra, hogy döntéseket hozzon, és ezeket a döntéseket számol is kérje. A 2002 per 59-es rendelkezés rendelet a hajók biztonságáról szólt, hogy erre utalt Meissner asszony. Nos, az irányelv semmiféle hatalommal nem, hatá, nem ruházza fel sem a bizottságot, sem az ügynökséget, tehát ez a tagállamok feladata. Most próbáljuk felül vizsgálni ezt a, ezt a rendeletet, és jövő év során ezzel kapcsolatban majd javaslatot is teszünk. Ez a tragikus baleset lehetőséget biztosít arra, hogy egy ilyen hogy ilyen típusú balesetek esetén a reakciót valahogyan próbáljuk optimalizálni. Tehát, hogy tudjuk kezelni az ilyen típusú baleseteket. Elnök, köszönöm szépen. Hát most nem is nagyon értem, hogy hogy állunk ezzel. Először is a saját gondolataimat kéne tisztázni. Talán millió segíthet majd. Hogyha nyílt tengerem egy hajó bajba esik, bajba kerül, akkor nem moshatja mindenki a kezét. Tehát valakinek meg kell vállalni a felelősséget. Ez eh, nem elég jó megoldás. Bár akár van eh, irányelv, akár nincs, hogyha nyílt tengeren bajba kerül egy hajó, akkor, akkor valakinek segíteni kell. Ugye ez így van? Akkor nagyon komoly szükség van a felülvizsgálatra, amit Borsom úr említett, hogyha Hogyha mindenki mossa a kezét, tagállamok is, akkor önnek, uram, elég hamar be kéne nyújtani ezt a módosítást, mondjuk holnap. Hiszen az elfogadhatatlan, hogy a nyílt tengeren bajba kerül egy hajó, és egyik tagállam se hajlandó megmozdulni. Egyébként volt már ilyen egy tagállam esetében, és akkor a tagállam nagyon komoly bajba került, és ez nem is akármilyen eset volt, a presztízs esete volt. Úgy próbálom ezt erőteljesen mondani, tehát hogyha ugyanez a helyzet alakult ki, lehet, hogy tévedek, de hogyha bajba kerül egy hajó, nem hajlandók a tagállamok segíteni, akkor ez, el, akkor ez elfogadhatatlan, és mindenképpen tenni kell valamit. Tessék, Mille úr. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm a kérdéseket. Sokat kaptam. Június 8-án neveztek ki. Szeptember 1-én vettem fel a hivatalt, három napja. Úgyhogy minden témában még nem ástam bele magam. Próbáltam a számítógépből legalább kinyerni azt az információt, ami az emsz ban rejlik. Jók voltak a kérdések, próbálok rá megfelelően válaszolni. Nézzük a Flaminiát. Elnök úr is említette, hogy elfogadhatatlan, ami történt. Tehát, hogy egymásra mutogatnak a tagállamok, és egyik sem hajlandó kisegíteni a bajba jutott hajót. Ezt kéne valahogy megoldani, és e- az EMSZA azt hiszem itt a bizottságot tudja támogatni, és a DJ Move-val együtt mindent megtesz azért, hogy a rendeletnek érvényt szerezzen. Említette a presztízs esetét, hogyha ugyanaz a helyzet, mint a presztízs esetében, akkor tényleg nagyon gyorsan kell lépnünk. A tengerészeti ágazatról, illetve a tengerészeti klaszterről, csoportosulásról azt mondhatom el, tehát konkrétan azzal kapcsolatban, hogy hogy lehet azt elérni, hogy a fiatalok számára is vonzó legyen ez az ágazat, Mindent meg kell tennünk azért, hogy több fiatal európai diákot, vagy fiatalt tudjunk meggyőzni. És nem, nem csak a parancsoki hídra vonzani őket, hanem, a, hanem akár a gépterembe, vagy a többi tengeri munkakörbe is. Jelenleg a hajó legénységének 75%-a átlagos a harmadik országból származik, úgyhogy elég nagy az egyenlőtlenség. Balti tenger, Szava Maur ezzel kapcsolatban tett fel kérdést a finn öböl térségére utalt, ez általában egy nagyon érzékeny terület, hiszen nagyon gyorsan növekszik a forgalom, a, főleg az orosz közlekedés szállítás miatt meg háromszorozódik majd erre felé az orosz szállítás. Osztrugán egy új kikötőt építettek, képített Oroszország, és évente 170 millió tonna, tonna az átmenő forgalom. Tehát pusztán ezen a területen Oroszországnak ennyi lesz majd az átmenő forgalma. Ezért fontos, hogy biztonság, illetve környezetvédelmi kérdésekre is odafigyeljünk. Ez egy nagyon érzékeny terület. A finn öböl körülti országok, tehát az itt szomszédos országok, Finnország, Észtország, Oroszország együttesen kell, hogy fellépjenek, hogy a lehető legjobb megoldást találják, hogyan lehet a biztonságot növelni, amikor ilyen gyorsan nő a forgalom, akkor természetesen megnő a balesetek esélye is, de legjobb a megelőzés. Fontos, hogy megtaláljuk a lehető legjobb környezetvédelmi megoldást, tehát megelőzően lépjünk fel. A parlament és a bizottság segítheti a régióban, illetve a tagállamokban folyó munkát Egyébként a teljes balti térségben fontos az, hogy elfogadtuk a balti tengeri stratégiát, és a stratégia értelmében a régió tengeri biztonsága a legfontosabb pillér. Örömmel hallottam, hogy a szakbizottság támogatja a jövőben és az ügynökség munkáját. Szeretnénk nagyon intenzíven együttműködni a parlamenttel, főleg ezzel a szakbizottsággal, és természetesen az összes többi EU intézménnyel. Pontosan tudjuk, hogy a Brüsszel és Lisszabon közötti együttműködés alapfeltétele annak, hogy a jövőben munkánk gyümölcsöző legyen. A kikötő szerint jelen kérdése. Nos, ki 2012-ben az EMSZA ilyen területen eh, hat képzést indított tiszteknek, és körülbelül 270 tiszt vett már részt ilyen képzésen. Folytatjuk ezt a munkát. És elpróbáljuk azt elérni, hogy a, a PSC ágazatban ö, jobban együtt tudjunk működni a tagállamokat, tehát hogy ez a, ez a, ezen a területen is elérjünk némi haladást. Azt hiszem ezzel válaszoltam a kérdésekre, de hogyha visszatérhetek még egy picit a Flaminiára, az EMSZA megvizsgálta azt, hogy milyen jogosultságuk van arra, hogy beavatkozzunk ebbe az ügybe. Pontosan mi a tagállamok hatásköre. Ugye az ő feladatuk az, hogy megmentsék a bajba került hajókat, és nagyon-nagyon meglepődtem, meghökkentem azon, hogy ilyen pingpongjáték folyik, tehát hogy egymásra mutogatnak a tagállamok. Look forward. Köszönöm, Pili úr. Nagy várakozással tekintünk az együttműködés elébe a mandátumunk további részében, és ha jól értettem az ön előéletét, és gyakorlatát. Szoros együttműködést kívánunk önnel fenntartani, véleménycserét folytatni, és köszönjük a kedves meghívást, egy kisebb delegációt küldünk az EMSZ-hoz. A legnagyobb probléma az elnök naptára, ezért nagyon nehéz ezeket a látogatásokat megszervezni, de minden tőlünk telhetőt megteszünk, így történt ez a vasútügyi ügynökség esetén is. Köszönjük, hogy eljött, hogy válaszolt a kérdésekre. Az ön mai jelenléte kiemeli a minket foglalkoztató kérdések jelentőségét, a bizottság pedig megértette, vette az üzenetet, és vissza fog térni a minket érdeklő témákra. Köszönjük. Okay, guys, we're into coordinators now, so we'll just... Most pedig a koordinátor ülés lesz. 5 perc szünetet rendelek el, hogy rendbe tegyük a termet, vagy távozzanak azok, akik nem koordinátorok.